Először a sorrendben haladunk. Frances Ruan Ruan asszonyról szavazunk, tehát először megnyitom a szavazást. Secret ballot, vote is open. Vote is closed. Lezárom. 23 mellette, 5 ellene, 5 tartózkodás. A jelöltet megerősítettük. Második szavazás Kai Kestersen úr ügyében folyik, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Okay. Is approved in any case 20... 26 mellette, 5 ellene. Ketten tartózkodtak, és most Mirel Elban asszonyról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 mellette, 3 ellenne 6-an tartózkodtak. Tehát minden jelöltet tehát megerősítettünk. Gratulálok! Ezzel zárhatjuk ezt a nagyon rövid ülés szakot és mehetünk tovább a rendem. Ez a vizsgálati slot, mennek tárgya ma az RTS értékelés a rezolúciós eljárások lezárását követően a BRD égisze alatt. RTS uh, are under articles ez a 36-os cikk és 74-es cikk alapján meghatározott téma a BRD körében, és az IBA 2007 17. május 23-i szövege, benyújtott szövege alapján történik. We now... Most az, akkor üdvözlöm Emilia Tornize urat a DJ Fizba részéről, és Spiridon Zakkoszt az IBA e részéről. Nem, nincsenek itt. Okay, sorry. Bocsánat. Két perces szünet kell, hogy befussanak, mert zárt ülésünk volt. Addig én szórakoztatom önöket. Uh, yes, and uh, while uh, could someone check if... Valaki megnézni, hogy Tornézi úr és Zákosz úr itt vannak-e? Okay, I can give you some background also to... Szeretnék egy háttérképet adni, hiszen egyes képviselőtársaim aggályokat fogalmaztak meg. A You know, EBA introduce uh, the wording. Az állásfoglalás témájában, hogy az értékhatárokon belüli szakaszt illetően. Aztán az ötös cikkben alkalmazható, ahol megfelelő a kiegészítés, de most megjöttek a vendégeink, úgyhogy én akkor abba hagyom. Hiszen ők majd úgyis elmondják a prezentációkban, és válaszolnak kérdésekre a képviselők részéről, elsősorban a BRD tárgyalócsapat tagjaira gondolok itt. Üdvözlöm tehát önöket, Emiliádó Turnézenek adom meg a szót, aki osztályvezető helyettes a rezolúció és válságkezelés témájában a DJ Fizmánál. Köszönöm, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt tárgyaló csapat, kedves szakbizottsági tagok, köszönöm, meghívtak a két ö, értékelési norma témájában nagyon fontos elemét képezik ezek. A szanálási, európai szanálási keret témáját meghatározzák. Az értékelés egy nagyon specifikus és szakmai elem, mutatja ez is, hogy a nemzeti szanálási hatóságok szakértői régóta dolgoznak ezen a RTS-en velünk együtt. Az RTS tervezet tek mindke, mindkettő az értékeléssel foglalkozik, ám voltak épp két különböző részét célozzák meg a folyamatnak. Az egyik a szanalási előtti értékelést, a másik meg a szanalási utáni értékelést. Az előbbi RTS azt célozza, hogy világosan tudjuk, hogyan hajtja végre a szanálási hatóság az értékelést, annak érdekében, hogy a bank kielégíti-e a szanálási feltételeket. Ez egyik RTS egy első célja. A második célja az, hogy a szanálási hatóság döntése megfelelő információk alapján álljon, és a cselekvéseket ennek alapján tudják meghozni, hogy a szanalási cél a lehető legeredményesebb és hatékony módon valósuljon meg. Ezzel összefüggésben azt is fontos látni, hogy a BRD megköveteli az elő, szanalás előtti értékelést, amely a bank minden veszteségét kell, hogy értékelje, és megköveteli ezért, hogy a szanalás előtti értékelés prudens, független, megbízható módon történjen. A másik RTS tervezet viszont a szanalás utáni időszakot érinti, nagyon fontos garanciát jelent, amelyet az európai szanálási keret meghatároz, miszerint a, egy, amely azt, biztos, hogy a, azt ö, biztosítja, hogy a bank ö, részvényesei és hitelezői autokapott elbánás nem rosszabb, mint amit az elbánás lenne, amit normális, szokásos ö, szanálási eljárásban kapnának. Egyfajta benchmarkot határoz meg tehát velük szemben. Ö, és a garancia alkalmazása különösen akkor fontos, hogyha az alapjogok kartáját érintő kérdésekről van szó, tehát fontos, hogy a részvényesek és a hitelesek tulajdoni jogai ne sérüljenek a pénzügyi stabilitás védelmének érdekével sem. Ez tehát a két célja az első RTS szervezetnek és a célja a második RTS szervezet, tervezetnek, mint mondottam, ez meglehetősen bonyolult és szakmai kérdés. Megfigyelői státusszal veszünk részt az IBI munkájában, megtárgyalva e kérdéseket, és mint mondottam, több módosításra volt szükség a folyamatban, ám végső soron úgy gondoljuk, hogy az eredmény jó. Az, az egyes szintű BRD intézkedéseket illetően is, és konzisztensek az Európai Unió állami, állami támogatás kereteivel. Most folyik a belső elfogadása ennek a, a, anyagnak a bizottságon belül. Egyes szolgálatok néhány kommentárt vagy aggályt megfogalmaztak ugyan, ezek azonban kisebb módosításokat kívánnak csak meg, és nem változtatják a lényegi tartalmát a tervezetnek, amelyet az IB-ben nyújtott. Most annyit mondhatok el csak, hogy az egyik felvetett kérdés már egyfajta gondolatmenetet elindított a bizottságon belül, és ennek alapján javítottunk a szövegen, egy világosabban megfogalmazva az illető pontot. Köszönöm. Sorry, which... Elnézést. Melyik kérdés volt az? Eh, eh, Alapvetően arra szeretnék rákérdezni, eh, rákérdezni, hogy az értékelést hányan végzik. Az eredeti szövegben, amelyet az EBA benyújtott, azt javasoltuk, azt javasoltuk, hogy egy értékelő több értékelést végezhessen, és az egyik képviselő rákérdezett arra, hogy esetleg több értékelővel dolgoznának, és ennek alapján megváltoztathatnák a szöveget. Ez egy javítás lenne. Uh, uh, uh, Elnök az EBA képviselőjének adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt tárgyalópartnerek, tisztelt képviselők! A két RTS a szanálás értékelésével foglalkozik a szanás előtt és után, és ennek a metodológiáját vázolja. Nagyon fontos előrelépést jelent ez az RTS az Európai Unión keresztül a szanálás témájában. Minden e, ilyen szanálást értékelés kell, hogy megelőzze. Az értékelést eredményeképpen tájékoztatni kell a szanálási hatóságot, és el kell mondani azt is, hogy milyen szanálási eszközöket használnak, mit írnak le, illetve hogyan konvergálják a tőkét, illetve a kintlevőségeket akkor, amikor a bailinget alkalmazzák. Független értékelőnek kell elvégeznie ezt az értékelést, és előzetes értékelés alapján is elvégezhető a szanálás sürgős esetben, de ebben az esetben egy független értékelőnek el kell végeznie az értékelést egy későbbi szakaszban. Az értékelés rendkívül fontos, hiszen reagál a változó körülményekre, és ezen kívül technikai hátteret biztosít, mely eredményeképpen a szanálási rendszer alapvető pillérei érvényesülnek, minimalizálják az adófizetők terhét, és tiszteletben tartják a tulajdonhoz való jogot. A morális veszélyt megpróbáljuk kiiktatni, és ennek eredményeképpen az a részvényesek azok, akik a költségeket elsősorban vállalják. Fontos, hogy a veszteségek ne gördüljenek tovább más testületekre. Internalizálni kell tehát a veszteségeket, és minimalizálni kell a, a közpénzekből történő támogatást. Ezért rendkívül fontos az értékelés arra vonatkozóan is, hogy állami támogatást nyújtunk-e az adott szervezetnek, avagy sem igazságos és óvatos értékelést végzünk két értékelés alapján, két értékelési kritérium alapján, és szem előtt tartjuk azt, hogy a szanálási célkitűzések megvalósuljanak. A bailing megtörténik, és a bank továbbra is folytatja tevékenységét, pozíciójait. Aztán van egy úgynevezett disposal érték, amikor az a banktól azt várják, hogy értékesítse eszközeit. Itt oda kell figyelni a piaci körülmények normalizálására hosszú távon, és a jelenlegi piaci körülmények határozzák meg ezt az úgynevezett disposal értéket. Itt figyelembe kell venni a likvid eszközöket. Az állami támogatás kikérése benne van az RTS rendszerben. Ilyenkor az eszközök kezelését egy külső cégre bízzák. Hosszú távon cél a piaci körülmények normalizálása. Amikor a szanálás előtti értékelés megtörténik, akkor az értékelő értékeli a szanálási eszközök hatását, hogy ez milyen hatás vált ki az, a részvényesekre, illetve a hitelezőkre. Nagyon fontos, hogy itt biztosítékok, biztosítékok érvényesüljenek. Megvizsgálják, hogy a tervezett lépések kielégítőek-e, a tulajdonhoz, jogó, tulajdonhoz való jog érvényesüljön, megfelelő értékelésre van tehát szükség a szanálás után is, és meg kell nézni, hogy a, mi egy normális inszolvencia eljáráson eljáráson esetében esedékes veszteségeken túli veszteségekkel kellett -e számolniuk a hitelezőknek kompenzációra kerülhet sor, amelyet a szanálási alap végez. Ez az értékelés eltér az előzetes értékeléstől, hiszen ez egy feltételes likviditációs forgatókönyvet követ, és nem pedig egy valós forgatókönyvet. itt pedig a fizetésképtelenségi gyakorlatot, illetve az ide vonatkozó törvényeket, szabályokat kell érvényesíteni. Thank you very much. And now I... Köszönöm, Köszönöm. Most megadom a szót. Járdi jelentéstevőnk, meg Gunnar Höckmarknak parancs. Köszönöm szépen, és köszönöm a választ is, amit az IBA-től és a bizottságtól kaptunk, meg köszönöm Lambers képviselő felvetette ezeket az ügyeket. Én együtt, együtt érzek azokkal az aggályokkal, amelyek a kérdéseket indították, és talán kicsit bizonytalanak vagyunk ezeknek a, a, a mértékével, volumenével kapcsolatban, de ahogy én látom, ez az ügy ugye még nagyobb biztonságot kell, hogy megcélozzák, illetve olyan pótlagos lehetőségeket kínál, amelyek alkalmazhatóak. Én azt szeretném tudni a bizottságtól, hogy amikor értékelték az itt felmerült kérdéseket, említettek egy pontot, például a hogy kötelező-e vagy lehet-e. Tehát, valamint a, az Executive szemerőben írt szöveg és a nyolc eszik közötti különbséget illetően mi a helyzet, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehetőségek csökkentése elkerülhető legyen, a szanálás során, és mit, mennyivel lehet többet elérni a szanálási tervben az egyes az egy bankokat illetően. Hiszen ahogy én látom, nagyon sok dologot ki kéne szűrni innen, már előzetesen a, a szanálási tervben, ha nem is lehet mindent persze, hiszen attól is függ mindez, hogy a hogy hol van éppen a bank, amikor, hol áll a bank, amikor elkezdődik a szanálás, hogy néz ki a piac, hogy állnak a dolgok. Ezek tehát a kérdéseim. Mit tett a bizottság annak érdekében, hogy ezen aggályok és kérdések választ kapjanak? Please. Parancsoljanak. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket, melyek abszolút érvényes és helyén való kérdések. Hát éppen ezért van az, hogy az RTS megvitatta az IBA-ben, mindezeket már egy ideje vitatja. Hiszen a jogbiztonság követelménye fennáll mindenek felett, ez a, a referencia pontunk és a, a legfontosabb számunkra. Az értékelés egy, nem annyira tudomány, mint egyfajta művészet nem természettudományos pontosságú. Nagyon nehéz ezeket konkrét elvek és szabályok alapján előirányozni. Mi arra törekedtünk, hogy és ez némileg a válaszomat is kibővíti, hogy megtegyünk mindent, amit lehet. És utalva arra, hogy kell vagy lehet, ugye ez volt a kérdés, shall or may, az, hogy ne szűkítsük le az értékelő mozgásterét, hogy az értékelő lehetőleg precízebben tudja ellátni ebbeli feladatát. Például egyes kritériumokkal kapcsolatban a második RTS-ben utaltam erre, hogy lehet vagy kell. Fontos, hogy a kritériumokat ne csak ne szűkítsük le csak ezekre, hanem az értékelő figyelembe vehessen más kritériumparamétereket is, amennyiben ezek igazolhatóak a felhasználásban, az értékelés során, a véleményalkotásban. Tehát nagyon nehéz olyan világosan fogalmazni, amit egyrészt megkövetel, ez a feladat, és a jogi szöveg eléri ezt szerintem, ám rugalmasságot kell adni az értékelőnek is arra, hogyha igazoltnak látja, az értékelési munkájában, akkor támaszkodhasson másra is. Nem tudom, hogy a kollégám akar kiegészítés élni. Ugye ez volt a, a, a, ebben állt a nehézség. És arra vonatkozóan, hogy a szanási tervben mit tudunk elérni, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen ez a szanálási készenlétet érinti. Az értékelések modellekre alapulnak, a modellek pedig az adatokra, és az adatszolgáltatás, a jó, minőségi, jó minőségű, időszerű, időben történő adatok begyűjtése nagyon fontos része ennek az egész folyamatnak. Tehát Az RTS megadja az alapvető irányvonalat az értékeléshez, az értékelőknek megvan a maguk hozzáállásuk, van azonban egy kritikus input, ez pedig az adatok, és ezt vizsgáljuk. A szanálási hatóságok rendkívül sok időt szánnak arra, hogy teszteljék ezeket az adatokat, hogy ezek megfelelő minőségűek-e, illetve időben szolgáltatják-e be őket. Elnök, köszönöm, Pervons. Uh, uh, thank you. I know your és tudom, hogy a, nem, a, a napirendjét nem a való világ határozza meg, hanem a jogalkotók akarata. Ám nagyon nehéz elemezni az RTS-t, anélkül, hogy ne utalnánk már a múltbeli tapasztalatokra, és arra, amit sikeres szanalásnak nevezhetünk, és tereszhetünk meg. Például a Banco Populár ügyére, ha utalok, jól tudjuk, hogy egyre növekszik az aggály éppen az értékelés tárgyában. már a közvelemény, a kezdetek fogva foglalkozik ezzel, mi is írtunk leveleket, amelyek felvetik azt az ügyet, amelynek részese a Banco Populár. Popular, ugye semmire sem értékelték el, és most meg magasan áll a, a piacon. A konkrét kérdésem tehát az lenne, ha az RTS már akkor érvényben lett volna, vajon elkerültük volna a bankok populára eset kimenetelét, és ha igen, miképpen, és milyen hatása lett volna eh, erre a folyamatra. Tudom, hogy zárt, nem vagyunk zárt ülésen, eh, de azért szerintem lehet válaszolni erre a kérdésre. A második kérdésem pedig a másik kérdésem pedig a trustok által megadott értékekre vonatkozik. Nem csak a, arra van szó, hogy a piac elfogadja az értékelést, hanem arról is, hogy mennyire átlátható a módszertan. És az RTS milyen javulást hozna ebben az irányban? Ez is kérdésem. Egyszerű kérdés, ki akar-e válaszolni? Abszolút, egy nagyon lényegi kérdés. És persze a konkrét kérdéshez kapcsolódóan itt egy, egy független hatóság, mint az SRB értékelte a helyzetet a bizottság támogatásával, ami ezen RTS kapcsolatát illeti ahhoz a szanalás ügyhöz, meg bármely szanalás ügyhöz, azt kell mondanom, hogy az RTS első tervezete már egy ideje a közvélemény előtt van. Lefolyt a konzultáció, a DBA hivatalosan elfogadta 2017 májusában, és azok a változások, változások, amelyeket a bizottság házon belül tervez, nem olyan mértékűek, hogy a lényegét változtatnák, vagy a tartalmát a végső RTS-nek. De, tehát mondottam, nem változtatja a szöveg lényegét. Hát fontos, hogy mielőbb elfogadjuk ezt a szöveget, ugyanakkor látni kell azokat az aggályokat, amelyeket a jelentéstevő is felvetett hogy milyen nehéz jogbiztonságot teremteni egy ilyen összetett jogi kérdésben. Ezért kellett hozzá némi idő, úgy annyit elmondhatok, hogy a szöveget a házon belül többször átdolgoztuk, az első tervezettől kezdve, tehát kellett hozzá némi idő, mert nagyon összetett, nagyon technikai kérdéseket taglal és szabályoz, és egyes különféle államokban való értelmezése a jogszabályoknak nem teljesen összetartó, nem minden tagállamban és nem minden NRA-ban. Ám rendkívül fontos, hogy mielőbb elfogadjuk ezt a szöveget, most, hogy a, végső döntés megszületett arra vonatkozóan, hogy el lehet fogadni. Úgyhogy nagyon érvényes a felvetése, és nagyon aktuális hogy gyorsan haladjunk. Elnézést. És úgy értettem, hogy nem tudja a konkrét ügyet kommentálni, de pusztán szakmai, technikai szempontból, ugye a kérdés csak is fennáll, hogyha az FTS már érvényben lett volna technikai szempontból az eljárásban lett, valamit másképp kellett volna csinálni, nem az eredményt illetően, hanem az rendben. Vagy ez az elfogadott eljárás pontosan ugyanaz, ami ebben az RTS-ben volt, és az RTS egy évvel ezelőtt is érvényben lett volna, nem változott volna semmi abban, ami történt. Az, hogy ami történt, az jó vagy rossz, vagy túlértékelték velül, az egy más kérdés, nem, nem abban folytatunk itt mecserét, ám a kérdésnek ez a része mindenképpen választ igényel. Sajnos nem vagyok abban a helyzetben, hogy válaszolhatok a kérdésre, azért, mert a döntést egy független értékelő végzi, tehát a független értékelő az, aki meghozza a döntést a kritériumok, illetve paraméterek alapján. Ami pedig az RTS-t illeti, hogyha ez rendelkezésre állt volna, akkor benchmarkként funkcionálhatott volna, de ezt csak az értékelő tudja megnézni, vagy végrehajtani. Ezért nem, nem tudok válaszolni a kérdést, nem tudom, hogy más döntés született volna-e, vagy sem, illetve nem is reagálhatok konkrét esetekre. Annyit elmondhatok, hogy az RTS reagál az értékelési gyakorlatra tehát én azt mondanám, tehát az értékelés ö, tükrözi az RTS. I'm sorry, I didn't, I didn't hear the question, sorry. Because you're saying somehow... Nos, azt mondja hogy az RTS a normális gyakorlatot követi. De hát az ugye világos, hogy nem tudjuk, mi a normális gyakorlat, hiszen korábban elhangzott, hogy ez többször, többször át kellett alakítani, különböző gyakorlatok vannak érvényben, tehát ez nem annyira egyértelmű. Egyrészt, másrészt pedig az átláthatóságra vonatkozó kérdésemre nem válaszolt. egy korábbi időszakra reagáltam, 2015-re. A 2017-es májusi szöveg stabil volt, és ezt el is fogadta az EBIA, tehát ez a referenciapont. Ami pedig az RTS elfogadására vonatkozó kérdéseket illeti, ők az EBA első vázlatára utaltak, amely a konzultáció során megjelent. Ami az átláthatóságot illeti. Kérem, hogy ismételje meg a kérdését, mert itt a technikai aspektusokra összpontosítottam, elnézést kérek. Az értékelés a bizalomról szól. És a metodológián kívül nagyon fontos az, hogy az érintettek, illetve a nyilvánosság lássa, hogy ezt hogyan alkalmazzák, és hogyan, hogyan végzik el az értékelést. Nem tudom, hogy van-e javulás ezen a területen, illetve hogy mennyiben, milyen fontosságot tulajdonítanak az átláthatóságnak. Nos, az átláthatóság mindenképpen nagyon fontos, és ezért minél hamarabb szeretnénk ezt elfogadni, ezt az RTS-t. Ez pedig elvekre épül, különböző független értékelőknek kell ezeket követniük, és ők pedig a szabályokat követik. Az értékelés az értékelést nem kell nyilvánossá tenni az első szintű intézkedések értelmében, illetve ez egy technikai jellegű munka, amely aztán az aktuális szanálásban nyilvánul meg. Tehát vannak olyan aspektusok, amelyeket nyilvánosságra lehet hozni, például azok az ér, ér, elvek, amelyeket alkalmaz az értékelő, és van egy konkrét eset, amelyet értékelni lehet, hogyha valamilyen jogbizonytalanság áll fenn. de az első szinten nem látom annak érvényességét vagy jogosultságát, hogy minden nyilvánossá tegyünk. Köszönöm. Philip Lamberts még. Köszönöm, elnök úr. Persze az értékelés egy technikai folyamat, ám kulcsfontosságú. Hiszen attól függően, mit értékelünk, hozzunk olyan döntéseket, amelyek adófizetők bevonását igényli, vagy nem. Ugye az emberek ugye pénzt veszítenek ezeken a szanalásokon olykor. Tehát engem meglepett az az ellentmondás, amelyet megemlítettem. Azt mondta az értékelés egyfajta művészet, és ebben egyetértünk. Ám hogyan mutatja akkor azt, hogy akkor csak opcionális kérdés az, hogy, hogy a határértékeket meghatározzuk, mert vagy tudományról van szó, és akkor egy eredményt hoz egy egyenlet, vagy, vagy a művészet, és akkor vagy a lehetőség felhőben kell mozogni. Én, a, én úgy olvasom ezt egy kicsit, hogy a, sáv, a sávok meghatározása opcionális ugyan, de el tudom képzelni, hogy olyasmi történik, hogy a szanálási hatóság azt mondja, hogy az értékelő adott egy számadatot, adjon egy számadatot, ám ezzel áttesszük a felelősséget, a döntés felelősségét a szanalási hatóság válláról az értékelőjévé. Hiszen a szanalási hatóság azt mondhatja, ha nem én voltam, nem én értékeltem, ezen értékelés alapján a bankot szanálni kell. Így vagy úgy. Míg én úgy gondolom, hogy a felelősség, és itt a jogalkotó döntött úgy, hogy a szanalási hatóságnál maradjon a felelősség. És én így ezért őszintén szólva nem látom be, hogy miért utasítják el azt, hogy az elv az kell legyen, hogy az értékelő sávokat dolgoz ki, lehet, hogy 4,9 milliótól 4,95 milliárd, millióig terjed, csak nagyon szűk slábok is lehetnek ezek, ám azt nem értem, miért nem ez a szabály. Tehát a sávokban levő értékek persze feltételezéseken alapulnak, és nem teljes körű információn, persze. De számomra nagyon világos az, hogyha én értékelő vagyok, akkor egy sávon belül adok egy sávot, és akkor önök döntenek, hogy azon belül mit, milyen döntést hoznak. És aztán a, a szanálási hatóság hatáskörében dönt arról, hogy mekkora terhet ró az adófizetőre. Ez mondja, hogy én adtam egy sávot, kaptam egy sávot, én pedig az adófizetők védelmében való származó prudenciából adódóan meghatározom, hogy lépünk-e vagy sem. Lehet, hogy egy kicsit túlérzékeny vagyok, de látva, hogy mi történt nemrégiben Olaszországban, meg Spanyolországban is, de főleg Olaszországban úgy látom, hogy amikor túl sok mozgásteret adunk, akkor olyan értelmezéseknek adunk teret, amelyek nem az adófizető javát szolgálják. Igen, láttuk az IBA válaszait, nem vagyunk meggyőzve teljesen ezek felől, és a, a, az alaptétel, amit szeretnék újra és újra hangsúlyozni, mindig helyén való a sávok meghatározása, hiszen a valóság és a jövő precíz ismerete nem létezik, így csak hozzávetőleges sávokat tudunk, lehet megadni. Azt is tudjuk, hogy amikor több értékelést kérnek, akkor azt egymástól független több értékelő szakember végzi, ám az a főaggályunk, hogy az a módja, ahogy a szabályokat meghatározták, a hitelezők érvelhetnek úgy, hogy hogy a szanalás tekintetében van az eladhatóságban hatása ennek, és a veszteségeik ezért, ezért hatással van ez a döntés. Úgy gondoljuk, hogy a likvidációs horizont megfelelő, prudensen hosszú időszakra kell, hogy meghatározásra kerüljön, mindenki számára egyforma intervallumban, és nem esetről esetre változóan. Tehát a kérdés, hogy az Európai Bizottság meghallgatja ezeket a felvetéseket, és figyelembe veszi a mondandónkat. Thank you. Köszönöm. Természetesen nem csak az adófizetőkről van szó, hanem a tulajdonjogokról is, és ezért aztán különös figyelemmel kell követnünk ezt a kérdést. Kérdés? Igen, de hát az, az adófizetők tulajdonáról is szó van, amikor az adófizetők pénzét használjuk, ez az ő tulajdonuk, akkor ezt vesszük el. Részt veszünk egy, benne vagyunk egy helyzetben, vagy nem veszünk részt, de az adófizetőnek nincs választási lehetősége, hiszen a kormány döntésében ők is benne vannak, a hatásukat ők is érzik. Amikor az ember a bankhoz fordul, akkor mindig megvan a választási lehetősége. Ne felejtsük el. I said that there are a number of things uh, that are affected by the valuation. Az értékelés jó pár dologra kihat, ennyit mondtam, és ez rendkívül fontos. Lehet, hogy az adófizetőt ez nem érinti, de ettől az értékelés még lehet ellentmondásos. Úgyhogy ez is problémát jelent, és természetesen fölmerül az átláthatóság. De nézzük, ki akar válaszolni erre a kérdésre. Nos, röviden, az első gondolatot illetően. Uh, uh, Tisztázni kell valamit. Igaza van, a szanálási hatóság hozza meg a végső döntést, de itt két értékelésről beszélünk. Van egy első értékelés, amely meghatározza a, azt, hogy egy csődöt mond-e egy szervezete vagy sem. Pontosan tudnunk kell, hogy mi a helyzet a bankkal, és csak utána nézhetjük meg a második kérdést. Ehhez viszont egy intervallumra van szükség, és itt igaza van, egy független, független értékelő végzi el az értékelést, majd a szanási hatás, a hatóság fog dönteni az intervallum alapján, hogy mi a legjobb eszköz. Kérdés, de hogyan lehetünk biztosak, hiszen már az első értékelés is feltételezésekre épül. Válasz, biztonság, akkor van, hogyha egy értékelést készítünk egy intervallum alapján, tehát egy kritérium csomag alapján. Yes, thank you. So you have raised good questions and, and we... Jó kérdéseket tett fel, úgy gondoltuk. A válaszainkban ezekre megfelelő választ adtunk, de az értékelési sávokat illetően, meg a beslést illetően lényegileg ugyanak az érmek a két oldalról van szó az értékelők, illetve a modellek értékelési sávokat adnak meg, és ebben a sávban minden pont lehet adhat valószínűségi arányt, illetve lehet ennek hibája is. Emiliano mondta, hogy nagyon sokat vitáztunk mi is házon belül az RDS-ek megírása során. Ez egyik kérdés volt, ami nagyon sokszor felmerült. Nyilvánvalóan a szándék nem az, hogy a, a, lerázzuk a felelősséget, a felelősség a, a, a hatóság kezében marad továbbra is, és ugye a, a, a bizonyosság nagyon nehezen érhető ebben a folyamatban, különösen az átmeneti értékelésben, ahol mikor azt kell megállapítsuk, hogy egy intézet kudarcot vallott-e vagy sem, ilyenkor kell egy kulcsfontosságú döntést hozni, és ilyenkor a sáv amely egy olyan intervallumsáv, amely nem egészen pontos, nem ad megfelelő biztosítékot arra, hogy mi történik akkor, hogyha a döntés születne az, az intervallum egyik végpontján, mintha a másik. Éppen ezen okoknál fogva mi is azt szeretnénk, hogyha mi lennénk a, a szaralási hatóság, hogy a független értékelőszer a lehető legjobb becslésével állna elő, a teljes sávban meghatározva mennyi volna az az érték összefoglaló, amire támaszkod, ez, ami becsülésként meghatározható volna. És ennek alapján lehet döntést hozni. A többi értékelés kapcsán, ha befejezhetem, nagyon fontos garanciák vannak. Például az, hogy hármas értékelés van, meg hogy kompenzáció, ezek a részek pontosan az értékekre vonatkozó érveire adnak választ, hogy, hogy az értékelésben megfelelően jelentkeznek az értékek, vagy a bizonytalanságok megfelelő figyelmet kapnak-e, hiszen van lehetőség arra, hogy az értékelés úgy történjen, hogy akár hosszabb időt kapjon, teljes körű információs támaszkodva, megvizsgál, mi történt az értékkel. A, a lényeg az, hogy a becslés az, az eszköz tényleges értékét kell tükrözze. Nem lehet alatta, mert ha alá megy, akkor, akkor állami támogatásba részesítjük a, a, a, a szanált intézményt gyakorlatilag. Fontos ezt is látni, és ezért gondolom, hogy végső soron ezek az RTS-ek és az egyes szintű szöveg alapvetően, hiszen az RTS már csak egy magyarázó eleme ennek az első szintű szövegnek, megfelelő garanciákkal bír és még gyorsan a két másik gondra is reflektálva. Nem. Az, hogy van lehetőség több mint egy független értékelő bevonására, a szövegben elmagyaráztuk, hogy mi az egyetlen hiba, hogy a folyamat túl hosszú és bonyolult, ami pedig a közös szanálási horizontot illeti. Ez egy olyan gondolat, amit nagyon nehéz végrehajtani, amikor a különbséget azon eszköz típusok között, amelyeket értékelni kell. Nagyon nehéz egy közös minimumot meghatározni, amely minden körülmények között adekvát volna. Ezért nem vezettük be ezt a rendszert. Thank you. Philip. Philip, nos, őszintén megmondom, majd meglátjuk, hogy a populár esete hogyan alakul a bíróságon, de nem tudom, hogy lesz nekem még olyanok, akik értékelést, értékelést fognak nyújtani, hiszen rájuk tesszük a, a terheket, őket hibáztatjuk, azt mondjuk, hogy minden ö, értékpont bizonyos joghézogokat mutat, de miért nem mondjuk azt, hogy az első eh, értékelés esetében ez, a, ez az intervallum, ez a legjobb eset, ez a legrosszabb eset, és aztán az, a szanálási hatóság dönt arról, hogy melyik értéket választja ebben az intervallumban. Én értem, hogy ö, biztosítani akarják a szanálási hatóságot, hiszen azt mondják, hogy mi nem is tudtuk, hogy milyen intervallumban mozgunk, egyetlen egy számot kaptunk, és akkor emögé elbújhatunk. De hogyha azt mondjuk, hogy az első értékelés esetében is egy intervallumról van szó, tehát egy lehetőségek tárházáról, akkor az értékelő miért nem adja át az egész anyagot, miért nem mondja azt, hogy elvégeztük a munkát a rendelkezésre álló információ alapján, ez az intervallum jött ki, hogyha a legjobb tanácsunkat kérik, azt javasoljuk, hogy ezt az értéket vegyék alapul, de önök döntenek, tehát mi tanácsot adunk, nem pedig egy számot. Ez a kettő, ez nem ugyanaz. Gyorsan válaszolok. Az ön érve, amely a felelősség átadását jelenti a hatóságtól a, a független szakértő felé. Hát ez, ez nem egy érvényes meglátás. Mert nem, ez nem az értékelési, bestélési pontoktól, meg a sávoktól függ. Az értékelésnek a legáltalánosabb kimenete az, hogy átmeneti értékelést készít a szakértő, amit aztán aláír a hatóság. Egyetetek minden, amit mond, de végső soron bármit is mond a független szakértő, ez csak egy input, amelyet aztán a, a, a hatóság kell figyelembe vegyen, aláírjon, és döntése beépítsen. Nagyon nehéz elképzelni azt egy egyes szintű értékelésben, hogy ez végleges. Tudja, hogy fog reagálni a bíróság? a szanolási hatóság, ha, ha bíróság elítélik, azt mondják, hogy csak egy számot kaptunk, ennek a szám alapján döntöttük el, hogy bukik vagy bukni fog a bank. Meg ha mélyebbre kaparunk egy kicsit, akkor azt mondják, a szakértő azt mondja, hogy volt itt több lehetőség is, de egy számot követelt tőlem a hatóság, lehet, hogy más érték alapján nem lett volna szanalásra ítélt, de hát egy számadat alapján kellett dönteni, egyet kell beadni a szakértőnek, mondják majd a szakértők azt mondja, hogy hát ezt kérték tőlem. Ez lesz a bíróság előtt majd. Még egy utolsó gondolat, ne felejtsük el, hogy ez, hogy kudarcot van, vagy kudarcot fog vallani, ezt, a, ezt az ellenőrző, a szupervizor is, is meghatározhatja. Tehát az egész folyamatnak ez a biztosítéka, hogyha úgy tetszik, hiszen ez az RTS, ez egy provizionális értékelésről, illetve egy utolagos értékelésről be, szól, de ott van még a szupervizor, aki ellenőrzi a bankot, és ő is úgymond elbuktathatja a bankot, Tehát megvannak azért a biztosítékok, két hatóság, a kompetens hatóság, a szanálási hatóság, amely kimondhatja véleményét ebben a témában. Rendben, Gunnar, tessék. Just a very short reflection for, for uh, when we... Rövid reflexió, csak mennék visszatérünk erre valamiképp másképp. Amikor az egyes alternatívákat megvitatjuk, az az illúzió támadhat, hogy a pontos értékelés áll rendelkezésünkre halott, az értékelés az, az sosem pre- lehet precíz, mindig bizonytalanságokat hordoz magában. Úgyhogy nem tudom, hogy nem, nem az a nem, hogy, a, nem esetleg a, a, a Szent Grált keressük, mint hiába, a lehető legjobb eredményt persze meg lehet célozni, ám mi van, hogy a bizottság is egy kicsit tovább gondolkozna ezen, mert Filip kérdései észszerűek, de nem tudom, hogy van -e erre lehetséges válasz. Jó. Nincs további kommentár. Rendben. Akkor zárhatjuk a témát. Gunnar, van hozzáfűzni valód? A, a kérdés az, hogy a friss fejleményekből tanulhatunk-e valamit, és erre válaszoltak. Szerintem a Európai Bizottság kell, hogy hát elvégezze ezt a feladatot. Igen, most várjuk majd a bizottság végső szövegét. Tudjuk, hogy alapjaiben, tartalmát illetően megfelelnek a tervezetnek. Én ezt észszerűnek találom személy szerint, és azt is észszerűnek találom, amit elmondtak a többszörös értékelések lehetőségéről. Ez egy bölcs javítása a szövegnek, ami a többit illeti szerintem az eset, a konkrét esetben való e, jogvita is le kell majd záruljon. Ez inkább azonban a vonatkozó ügyre vonatkozó vita, és nem az RTS rendszerére vonatkozó vita. A kettőt tehát külön kell válasszuk. És a az egyeseteket persze a parlament is kell, hogy vizsgálja saját hatáskörében. It, uh, e, fairly a, értékelve az Európai Bizottság végleges javaslatát. Szerintem akkor ezzel zárhatjuk, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek és hozzászóltak. Köszönöm. Meeting is closed. Jó like... Zárom az ülést. Akarnám még valamit mondani? Csak röviden reflektálnék. Ami talán a, amely orvosolhatja a vitát amikor azt mondjuk, hogy több ér, szakértő is végezheti az értékelést, lehet, hogy megoldást ad, hiszen ha két szakértőt kérdeznek meg, akkor, hát, akkor nem egy sáv van, hanem két különböző értékelés. És ebben összefüggésében vállalja magára a hatóság a felelősséget. Tehát ezzel lehet, hogy megoldottuk a problémát. Igen, igen, nekem is ez a benyomásom. Ezért üdvözöltem ezt a javítást, és akkor Egy filozófiai kérdés. Egy másik napon ez az érték más lesz. Úgyhogy most a macska farkát kergetjük. Hogyha a szanálás sikeres, akkor mindenki más szemmel tekint majd az értékekre, mint korábban. Elnök? Nos, akkor folytatjuk majd a filozófiai eszmefuttatást ezen bonyolult kérdésekben. Köszönöm szépen a részvételt, lezárom az ülést. A következő ülésünk november 6-án lesz. Köszönöm.